Dear uh, colleagues, welcome to you all uh, uh, this evening. Um... Kedves kollégák, üdvözlök mindenkit a ma esti ülésünkön. Roberto Galtieri, az Econ uh, elnöke a második felében fog elnökölni. Nem egy, nem kettő, hanem három biztos üdvözöletünk itt. Dombrovskis uh, alelnök urat, Moszkovici urat, uh, és teljesen biztos asszonyt a gazdasági párbeszédről. Kollégák, kérek egy kis csendet és figyelmet. Kollégák! Uh, this uh, event uh, is part of the accountability framework. Az Accountability Framework a six-pack uh, rendeletben is szerepel, ez az első csomagja ennek az éves ciklusnak. A hatos csomagon belül szerepel ez a párbeszéd a bizottság és a parlament között az elszámoltathatóság jegyében jelennek meg. Úgy érezzük, hogy a gazdasági párbeszédnek ez egy nagyon fontos része. Ez ugyanis lehetőséget biztosít mindannyiuk számára, hogy az éves növekedési felmérést, a növekedési és munkahelyteremtési jelentést alaposan átrágjuk együtt, és hát hogy elszámoltassuk az Európai Bizottság illetékeseit. Elsőként a biztosoknak adom majd meg a szót, akik egymás után fognak beszélni. 20 percet szántunk erre, aztán pedig a kérdésfeltevésekre és a válaszokra két kör is lesz. Uvskog eh, alelnök asszony fogja elnökölni a második kört. Elsőként megadom a szót Dombrovskis, Valdis Dombrovskis alelnök úrnak, biztos úrnak adom meg a szót, tartsa meg a bevezetőjét. Uh, members. Elnök úr, tisztelt képviselők! Szeretném ismertetni önökkel a 2017-es európai szemesztert elindító úgynevezett őszi csomagot mérsékelt gazdasági fellendüléssel számolunk, az EU GDP-je nagyobb, mint a válság előtt, és jövőre növekedés lesz mindegyik tagállamban. A növekedés alapja az új munkahelyek létrejötte, csökken a munkanélküliség, a magánfogyasztás nő, a beruházások is növekedésnek indultak, és a következő két évben tovább fog csökkenni az államháztartási hiány, a GDP arányos hiány. De azért vannak még törékenységek a gazdaságban, gazdasági bizonytalanság, lassú globális növekedés, rontják a növekedési lehetőségeket, sok a társadalmi gazdasági kihívás, és különösen súlyos a helyzet a fiatalok munka, magas munkanélküliségi aránya miatt. A nagy növekedési és jövedelem különbségek vannak a tagállamok között, továbbra is magas az államháztartás és a magáháztartások hiánya, és sokan nem teljesítő hitel több tagállamban. Továbbra is tehát számos kihívással szembesülünk a három feladat, a beruházások erősítése, strukturális reformok végrehajtása, a felelősségteljes költségvetési politika folytatása. Ekközben pedig társadalmi igazságosságra, inkluzív növekedésre is oda kell figyelni. Nézzük meg a beruházásokat. Itt keresletet serkentő beruházásokra van szükség, hosszú távú növekedést ezt tudja alátámasztani, szabályozási, gazdasági akadályokat meg kell szüntetni a beruházások érdekében, tovább kell lépni a bankunióval, a tőkepiaci unióval kapcsolatos erőfeszítésekkel, és az Európai Stratégiai Beruházási Tervvel is a termelékenység javítását célzó reformokra is szükség van, így teremtődnek majd új üzleti lehetőségek, de mindenek előtt tagállamok szintjén van szükség ambiciózus célok teljesítésére, előrelépésre. Költségvetési politika felelősség teljes kell, hogy legyen, hogy makrogazdasági stabilitást meg tudjuk őrizni, és fenntartható maradjon a növekedés Juncker elnök eh, State of the Union eh, beszédében is kiemelte, hogy a költségvetési eh, politika az euróvezet számára milyen fő elemeket tartalmaz, a költségvetési stabilitást meg kell őrizni, a nemzeti reformokat az euróvezet rövid távú stabilizálás érdekében végre kell hajtani, Konkrétan a tagállamok, azok a tagállamok, amelyek lemik túlzott deficit eljárás folyik, tovább kell, hogy folytassák az ajánlásokban szereplő célok teljesítését. A középtávú célok tekintve a beruházások serkentésével lehet mindenek előtt teljesíteni a kitűzött célokat. Az államháztartás a közpénzekkel való gazdálkodás minőségét kell javítani, így lehet hosszú távon is javítani a fenntarthatóságot. A reformok, a beruházások prioritás kell, hogy élvezzenek. Az euróvezetőre vonatkozó ajánlásokban a bizottság kihangsúlyozta, hogy a növekedést, a termelékenységet, javítását célzó intézkedésekre van szükség, munkahelyteremtésre, társadalmi igazságosságra, a bankszektort erősíteni kell, gazdaság és monetári, monetáris uniót ki kell teljesíteni. A monetáris, fiskális és strukturális eszközök együttes alkalmazásával lehet munkahelyeket teremteni, biztosítani a növekedést, erősíteni a beruházásokat, felelősségteljes költségvetési politika továbbra is kulcsfontosságú, a makrogazdasági stabilitást fenntartott a növekedés szempontjából. A menedékkérők és menekültek hatalmas számban érkeztek, ez is sok kihívást támaszt. Minden tagállamnak előfeszítéseket kell tenni az ország specifikus ajánlások teljesítése érdekében az fel kell használni a lehetőségeket, ami az Európai Strukturális Beruházási Alapokban, az Európai Beruházási Tervben rejlik, a strukturális reform támogató programokat a társjogalkotók elfogadták, meg kell valósítani ezeket a reformokat. Minden tagállamot átvizsgálunk, megvizsgáljuk, hogy mekkora a makrogazdasági egyensúlytalanságok veszélye, mélyült interjút folytatunk, folytatunk. Tavaly 19 országot kellett még tüzetesebben megvizsgáltunk, idén ez már csak 13, látszik tehát, hogy javul a helyzet, de azért még sok gyenge pontja van a költségvetési politikának. Az ország specifikus ajánlások kapcsán a bizottság tovább folytatja a párbeszédet a tagállamokkal, a szociális partnerekkel, a sikeres reform, a, meg, a reformok sikeres megvalósítása érdekében. A nemzeti programok előkészítésekor az éves gazdasági eh, jelentés eh, is eh, kimondja, hogy a nemzeti parlamentek szerepét erősíteni kell. A prioritásaink, az elkötelezettségünk világos. Örömmel várom, hogy elmondják önök is a véleményüket. Köszönöm szépen, most pedig hiszen biztos asszonynak szeretném megadni a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők! Valdis alelnök is elmondta, hogy a tagállamok által az elmúlt években végrehajtott eh, reformoknak köszönhetően beindult a fellendülés, de ez a fellendülés még törékeny, és nem eh, érzi eh, ezeknek a hatását minden európai még mindig 190 millió embert fenyeget a szociális kirekesztés és a szegénység veszélye, közöttük 25 millió a gyermek, és 23,7 százaléka azoknak, akik a 2008-as szintnél is nagyobb szegénységben élnek. Még mindig nem sikerült a 2009-es szintekre, szintre visszaérni a gazdasági háztartások kiadása szempontjából. Tagállamok között továbbra is nagyok a különbségek, a foglalkoztatás, a jövedelmek tekintetében, úgyhogy nem ülhetünk ölbetett kézzel. Az éves növekedési jelentés a globalizáció gazdasági változások, a gazdaság fellendülésének az eredményeit tekinti át. Ahogy az alelnök is elmondta, a hármas feladatot akarunk megvalósítani, beruházások, felelősségteljes költségvetési politika, több és inkluzívabb növekedés, társadalmi igazságosság az életen át tanulás, a hosszú távú foglalkoztathatóság, a munkakörülmények javítása, a magasabb és alacsonyabb képzettségű munkavállalók eh, helyzetének javítása, ezek a legfőbb eh, célok. Túl kevés a eh, szakképzésben résztvevő fiatal, ezért itt el kell érni azt, hogy az alapkészségeken túlmenően vállalkozói és digitális készségeket, ismereteket is oktassanak a fiataloknak. A közös foglalkoztatási jelentés tervezetére alapozzuk az értékeléseinket. Ez a jelentés tervezet arra is rávilágít, hogy az európai tagállamok nagyon fontos reformokat, munkaerőpiaci és szociális reformokat hajtottak végre az elmúlt években. A köz munka, munkaközvetítés, állami munkaügyi központok tevékenysége javult, a munkaerőpiac szegmentált szabadságát próbálják megszüntetni, a nyugdíjrendszerek fenntarthatóságát is kell biztosítani, sok erőfeszítés történt, de még nem elég. A szociálpolitikát valamilyen produktív intézkedés sorozatnak kell tekinteni, meg kell akadályozni a szociális kirekesztést, megfelelő jövedelempótló támogatást kell adni a rászoruknak, és szükség van magas szintű szolgáltatásokra, a gyermek gondozás, az idősek gondozása területén is. Külön foglalkozni kell a nőkkel, a munkaerőpiac szegmentálódásával kapcsolatos kihívásokat pedig a megfelelő rugalmasság és ugyanakkor biztonságos munkahelyek együttesével kell próbálni megoldani. Tok, sok több tagállamban még ki kell alakítani a migránsok, menekültek nagyszámú beáramlásával előálló helyzetben az integrációkhoz szükséges eszközök biztosítását. Szociális piacgazdaságot akarunk, egyensúlyt kell teremteni a gazdaság és a szociálpolitika között átfogó és előremutató módon. De nagyon sok a pozitív hatás, de további intézkedésekre van szükség, hogyha tovább akarjuk erősíteni a szociális piacgazdaságot. Ugyanígy végre kell hajtani a reformokat, a, hogy az része az eurózónára vonatkozó ajánlásoknak is. Tehát elnök úr, tisztelt képviselők, még több erőfeszítésre van szükség, de már látjuk az első eredményeket. Minden érintett a kormányok, a parlamentek, a szociális partnerek, a civil társadalom is. Természetesen az Európai Parlament is nagyon elkötelezett az önök hozzájárulása az európai szemeszter folyamatában kiemelkedően fontos, és várom az eszmecserét önökkel. Köszönöm Tejszen asszony, Moszkavici úr, öné a szó. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselő urak és hölgyek! Most az európai szemeszter őszi csomagját fogom bemutatni. Ahogy ezt Valdis már elmagyarázta, olyan gazdasági helyzetben vagyunk, amely továbbra is sérülékeny. Különösen az Európai Unión kívüli növekedési perspektívák nem serkentik az exportot. Az infláció továbbra is gyenge, a korábban soha nem látott pénzügyi politikák ellenére. A munkanélküliségi ráta, ahogy már Marian is elmondta, 10% körül van, és az azt jelzi, hogy a termelő kapacitásokat jelentősen kihasználtság alatt üzemeltetik a munkaerőpiacon, és ez látható a tőke szempontjából is. A beruházások növekednek ugyan, de még mindig igen alacsony mértékűek, és ezeket a rossz gazdasági kilátások is fékezik. A kapacitások kihasználatlansága krónikussá válik, és ez a potenciális növekedést is lassítja. 2017-ben az éves növekedési jelentésben a bizottság felkérte a tagállamokat arra, hogy fokozzák erőfeszítéseiket, indítsák újra beruházásokat, hajtsanak végre strukturális reformokat, és legyenek felelősségteljesek a költségvetésben. A harmadik prioritásban azt láthatjuk, hogy pozitívabban kell orientálni a költségvetési politikát, és újra ki kell egyensúlyozni az eurozóna szakpolitikai mixét, hogy az Európai Központi Bank monetáris politikáját támogatni lehessen. Először is a költségvetési követelmények teljes teljesítése az eurozóna számára egy mérsékelten korlátozó jellegű költségvetést írnak elő a következő két évre, miközben a gazdasági helyzet expanzív gazdaságpolitikát kínálna. Másodszor is a globális költségvetési helyzet a tagállamok közti egyenlőtlenségeket rejti, és ez szembe megy azzal, amit a józanész diktálna az eurozóna számára. Ez egy paradox helyzet azok, akiknek nincs szükségük költség, akiknek nincsen költségvetési mozgásterük, azoknak erre szükségük lenne erre, akiknek pedig van, azok nem tudják hogyan kihasználni. Kollektív megközelítésre van szükség, hogy ezt a kockázatot le tudjuk küzdeni, vagy az eurozóna valamennyi tagja vesztese lesz ennek a helyzetnek. A helyes policy mix megköveteli, hogy a közpénzügyek javuljanak, prioritást kell adni a beruházásoknak, és hosszú távon fenntarthatóvá kell tenni a közpénzügyeket. Tisztelt képviselők, a figyelmeztetési mechanizmusról szóló jelentés kimondja, hogy az államokban egy méreható elemzés után fel kell mérni, hogy a makrogazdasági egyensúly hiány áll-e fönn. A 2017-es horizontális elemzés azt jelzi, hogy ugyanazok az elsődleges kockázati források, amelyek 2016-ban is voltak. Ami a külső egyensúlyhiányt illeti, a nettó adós országok folyófizetési mérlege úgy tűnik, hogy már megfelelő pályára került, de a nettó hitelezők még mindig magas többlettel küzdenek. Az egyenlőtlenség korrekciójában rejlő aszimetria továbbra is fennmarad, miközben az eurozóna többlete egyre nő, amellett, hogy a gazdasági növekedés és az infláció alacsony. Ha ennek az lesz az eredménye, hogy a bankok tőkésítése eh, növekszik, és ők jobban ellen tudnak állni a kríziseknek, eh, az önmagában eh, pozitívnak tekinthető, de számos kihívás áll még mindig előttünk. A 2017-es mechanizmus azt jelzi, hogy 13 tagállamban méreható elemzésekre van szükség, ez 6-tal kevesebb, mint tavaly. Ez a 13 ország már korábban is az előző ciklusban is alá volt vetve ilyen vizsgálatoknak, és itt meghatározásra került, hogy itt egyensúlyhiány áll fenn. Ez az új vizsgálat azonban elemzési alapot szolgáltathat a konkrét ajánlások megfogalmazására, a makrogazdasági egyensúlyhiány leküzdésére. Hölgyeim és uraim, ezt a rövid prezentációt az Eurozóna számára szóló ajánlásokkal zárnám. A 2015-ös európai szemeszter óta az eurozóna számára készült ajánlások az európai szemeszter elején közradásra kerülnek, az éves növekedési jelentéssel együtt. Ez a változás követi az európai szemeszter filozófiáját, miszerint a közös kihívásokat teljes mértékben figyelembe kell venni, és ezt már májusban konkrét ajánlásokká kell átfogalmazni ez meg is hozta a gyümölcsét, az eurozóna kihívásairól szóló viták sokkal elmélyültebbek lettek. Az eurozóna specifikus ajánlások nagyon fontosak a zóna helyes működéséhez. Továbbra is folytatni kell azokat a politikákat, amelyek megkönnyítik a gazdaság kilábalását, csökkentik a makrogazdasági egyensúlytalanságot, a kohéziót és az alkalmazkodó képességet erősítik. A második ajánlás a költségvetési politikához kapcsolódik. Ahogy már korábban is mondtam, egy sokkal pozitívabb orientációra van szükség a stabilitás és növekedési paktum keretében. A munkaerőpiac és a pénzügyi szektor jó működése a harmadik és a negyedik ajánlást képezi, végül pedig az ötödik ajánlás azt hangsúlyozza, hogy szükség van a gazdaság és monetáris unió megvalósítására. Az ajánlásokról és az őszi csomagról szóló egyeztetések hevesek, de gyümölcsözőek voltak. Az eurócsoport kifejezte azt a preferenciáját, hogy inkább semleges, mint sem pozitív orientációt kíván, és a fiscal stance álláspontját foglalja el. Ez a párbeszéd elindul, de nagyon fontos, hogy ez ne szakadjon meg ezzel az első megközelítéssel. Ez a párbeszéd fontos az európai szemeszter szempontjából, így érzik a sajátjuknak az országok, és így tudunk országspecifikus ajánlásokat készíteni. A nemzeti parlamentekkel való szoros kapcsolat révén az Európai Parlament egy igen fontos partner, amely támogatja a prioritások végrehajtását. És a nemzeti parlamentekkel való szoros együttműködésre is szükség van, ezen kívül a szociális partnerekre is. Az ő segítségükkel lehet a nemzeti programokat kidolgozni és végrehajtani az európai polgárok érdekében. Köszönöm, hogy lehetőséget adnak erre a mai vitára. Köszönöm szépen, biztos úr, és akkor elérkeztünk a kollégákhoz. Először az előadókkal, Höckmark és úr és Tun asszony, elsőként Hökmárk úr, öné a szóparancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos urak és biztos asszony a prezentációjukat. Van egy-két dolog, amelyet érdemes mindenképpen hangsúlyozni az elmondottakból. Először is színvonalasabb államháztartásra és szerkezetváltásra van szükség Európában. Azt hiszem, ezt mindannyian eh, említették, most utoljára Moszkovici úr. Ahogy azt a növekedési e, tanulmány vagy felmérés is mutatja, a gazdasági fellendülés e, beindult, de hát igen, lassan halad. Ez egy sajátságos monetáris politikán alapul. Alacsony a növekedési ráta, ez mennyiben függ a sajátos monetáris politikától és az alacsony kamatlábaktól. Ha már a kamatlábaknál tartunk, egy újabb problémára is rámutatnak ezek, név szerint arra, hogy elképesztően alacsony a befektetések szintje, és hát az államháztartás ügyében is zavarónak, aggasztónak tartom, hogy annak ellenére, hogy soha nem látott mélységekben vannak a kamatlábak a tagállamok, mégsem képesek csökkenteni eh, csak marginálisan a hiány szintet. Soha nem kellett még ilyen alacsony kamatot fizetni az államadóságra, mégsem tudják csökkenteni az államadóságot, illetve az államháztartás hiányát. Hát mit várhatunk a jövőtől ilyen helyzetben? Az EKB elnök is beszélt erről. Mit jelent ez? Mennyit várhatunk a deficit csökkentéssel még? Hiszen ha ezeket a történelmi alacsony kamatlábakat nem tudják használni a tagállamok arra, hogy a a strukturális reformokkal kéz a kézben csökkentsék a deficitet, akkor sokkal nagyobb lesz majd a kihívás, amikor a kamatok elkezdenek emelkedni, elkerülhetetlenül. Nem csak a monetáris politika miatt, hanem hogyha a stabilitási paktumot megkérdőjelezzük, hogyha a hitelessége megkérdőjeleződik, és nem most először fordulna ez elő, akkor majd újra emelkedésnek indulnak a kamatok, amely eh, a növekedésre és a pénzügyi stabilitásra közvetlen hatással bír majd. Mit jelent tehát majd ez a munkahelyteremtés, foglalkoztatás, a struktúrális reformok és a deficit szempontjából, hogyha várunk és nem teszünk ma valamit most, amikor csökkenthetnénk a deficitet. Hogyan fogjuk ezt túlélni ilyen alacsony kamatok alatt? Az elkövetkezendő hetekben és hónapokban azt hiszem, hogy ez lesz a fő kérdés nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit gondolnak önök erről, a szerkezetváltás hiányáról, a strukturális reformok hiányáról, főként a történelmi alacsony szintű kamatok tükrében. Jön a TUM asszony, az Employment Bizottság, Foglalkoztatásügyi Bizottság nevében. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztosok. A Foglalkoztatási és Szociális Ügyi Bizottságban a múlt héten került sor az első ilyen eh, jelentésre. Kollégáimmal együtt örömmel hallottuk, hogy a befogadó növekedésre nagyobb hangsúlyt helyeztek. Az európai gazdaság eh, egyre inkább, a felendős egyre inkább munkaintenzív. 8 millió eh, új munkahelyet teremtett, a munkanélküliség a 20 és 64 éves korosztályban csökkenőben van, ugyanakkor az euró övezetben 10% volt a munkanélküliség iráta. Első kérdésem tehát mindezen javulások ellenére felmerül a kérdés, hogy a 75%-os foglalkoztatási arányt hogyan fogjuk tudni e, elérni. A digitális készségekbe kell befektetni, a szürke munka ellen kell fellépni. Mindezek az intézkedések fabatkát sem érnek, hogyha új munkahelyeket nem teremtünk. A szegénység elleni harc legjobb eszköze, hogyha munkát adunk az embereknek. Második kérdésem. A munkahelyteremtés és a különböző európai programok összefüggéseiről. Az Európai Bizottság szerint mik a szükséges lépések ahhoz, hogy hatékonyabban használják fel az európai alapítványok és programok által nyújtott lehetőségeket, mindezt a munkahelyek teremtés érdekében? Mire gondolok itt? Mik a legfontosabb fennálló problémák ez ügyben? Harmadik kérdésem. Világosnak tűnik, hogy fenntartható TB rendszerekre van szükség. Nagyon nehéz nem beszélni arról, hogy az európai társadalmak elöregedőben vannak. E tekintetben az Európai Bizottság szerint minimális szociális normákat le kell fektetni a tagállamoknak? Az európai munkaerőpiac további integrációjának ez az egyetlen lehetősége. Az európai integráció egészét áshatja alá ennek a hiánya. Az integráció előnyeit az embereknek a mindennapi életükben kell látniuk. Ennek ellenére aggasztóan magas a szegénység, ahogy arra Tyson asszony az imént utalt. Ezt az Európai Bizottság is elismeri, felismeri. A társadalmi kirekesztés soha nem látott szintet ért el, több mint 23%-on áll. Más szóval majdnem minden ötödik európai eh, szenvedettől. Kérdésem tehát, mit tehet az Európai Bizottság, mit kíván tenni az Európai Bizottság ennek érdekében, hogy meggyőzze európaiakat, hogy több Európára, több unióra van szükség és az európai munkaerőpiac integrációt hogyan tudják elősegíteni. Tudom, hogy ez egy komplex kérdés, mégis legalább a kommunikációs stratégiáról beszélni kell, hiszen az euroszkepticizmus terjedőben van, a populista pártok előre törőben Európa szerte. Köszönöm. A összesen 8 percet adnék hármójuknak a válaszadás elsőként Dombrovskis úr. Köszönöm. Köszönöm, kollégák. Az első kérdéssel kapcsolatban az alacsony kamatkörnyezet milyen kihatása van a makrogazdasági politikánkra, illetve mi lesz akkor, hogyha változik a monetáris politika. Az Európai Központi Bank is hangsúlyozta ezt, a monetáris politika eszközeivel önmagában nem lehet a gazdaság strukturális problémáira megoldást találni. Éppen ezért bölcsen kell ezeket felhasználni a szükséges szerkezetváltás végrehajtására. Az Európai Bizottság ezzel teljes mértékben egyet ért, ez ügyben nincs köztünk véleménykülönbség. Aztán lássuk röviden azt, hogy a fiskálos, fiskális politika milyen irányt vesz az összesített költségvetési deficit tekintetében a jelenlegi gazdasági előrejelzések szerint a költségvetési hiány 2-ről 1,8%-ra csökken majd az ez év végéig, és jövőre 1,5%-ra is lemehet. Tehát a költségvetési hiány csökkenése eléggé egyértelmű tendenciát mutat. Jövőre a várakozásaink szerint csak egy euróvezeti országban lesz még több mint 3%-os a költségvetési hiány tehát láthatjuk, hogy a túlzott költségvetési hiány eh, veszélye egyre kevésbé fenyeget. Fontos tehát erre a kérdésre továbbra is oda figyelni, Éppen ezért differenciált megközelítésre van szükség, hiszen vannak olyan tagállamok, ahol a gazdaságot teljesen másképp tudják stimulálni különböző sajátos eszközökkel. Társadalmi problémákkal, kihívásokkal is kell, szembe kell nézni. Egy munkahelyekben gazdag európai társadalmat kell építenünk. A, ehhez a növekedésnek meg kell jelennie a munk, foglalkoztatás tekintetében is a 75%-os foglalkoztatás szerintünk elérhető, tartható célkitűzés az ezévi európai szemeszterben éppen ezért a befogadó növekedésre helyezzük a hangsúlyt. Az országspecifikus ajánlásokban is beszélünk erről, de majd Marian azt hiszem, mert biztos vagyok benne, hogy erről bővebben is beszél majd. Um, Köszönöm. Köszönöm a kérdéseket. Elsősorban Tun asszony az előadó kérdésére koncentrálnék a foglalkoztatás, hogy hogyan tudjuk a 75%-os foglalkoztatottsági arányt elérni, ezt a célt tűztük ki az Európa 2020-ban. Nos, a 71 százalék, amit már most is elértünk, hogyha tovább folytatjuk a strukturális reformokat, hiszen kérjük a tagállamokat erre, az alapok segítségével is, akkor az 75 százalék az igenis teljesíthető, de nem magától fog ez így alakulni. A tagállamok továbbra is keményen kell, hogy dolgozzanak ezen cél elérése érdekében, foglalkoztatási lehetőségeket kell mindenek előtt a nők, az idősebb munkavállalók számára biztosítani, hiszen nagyon sok erőfeszítésre, és nagyon sok, sok erőfeszítésre van szükség az alacsony képzettségűek segítésére, akiknek nehéz a munkaerőpiacra bejutni aktív foglalkoztatás politikát folytatunk továbbra is, a szociális védelem, a ellátás intézkedéseit mindig kombinálni kell az aktív foglalkozás segítő intézkedésekkel, ahogy ezt az ország specifikus ajánlások is itt tartalmazzák hogy ez elég lesz-e. Igaza van önnek, asszonyom, munkahelyeket nem csak így lehet teremteni, jó makrogazdaság politikára van szükség, megfelelő környezetet kell teremteni, beruházásbarát környezetre van szükség, versenyképesség erősítésére, így keletkeznek munkahelyek, nyilvánvaló, hogy az á, nem az állam teremti elsősorban a munkahelyeket, hanem a magánszektor. De más szakpolitikáink és arra irány, irányul, hogy elmélyítsük a tőkepiacot, javítsuk a beruházási klímát, és ezzel is hozzájárulunk a munkahelyteremtéshez. Hogy mit csinálnak az alapítványok? Ezt is megkérdezte. Gondolom a Eurofundra, a Dublini alapítványra gondolt, és a SEDEFOP eh, alapítványunkra, amely a szakképzés foglalkozik Tesszaloniki székhelyel, eh, és van egy Turini alapítványunk is. Nos, eh, adatokra van szükség az evidence-based policyhoz. Sok adatra van szükségünk, számokra, és szükségünk van olyanokra is, akik ott helyben dolgoznak, akik segítenek a szakpolitikánkat kialakítani és végrehajtani. Tripartit csukurában gondolkozunk, tehát együtt a szociális partnerekkel, valamint a tagállamok képviselőivel, és így tudunk jó javaslatokat kidolgozni, és ezeket végrehajtani is. Hát az alapítványok maguk nem teremtenek munkahelyeket, nyilván nem, nem is ez a feladatuk, de segítenek a, abban, hogy megalapozzuk a munkahelyteremtése szükséges erőfeszítéseket. Volt még egy kérdés hogy támogatjuk-e a minimális szociális standardok bevezetését Európában. Nos, mi igazságos társadalmat akarunk, és a standardok konvergencia nyilván ehhez hozzátartozik. Ez nyilván egy felfelé irányuló közelítés, konvergencia kell, hogy legyen a szociális jogok európai pilléréről beszélünk, ez a parlament is hozzájárul ehhez a vitához, itt pontosan erről folyik tehát az eszmecsere. Sok minden van előkészület alatt, és számítanunk kell azzal is, amit az Európai Parlament tesz. Rodríguez asszony jelentése, a jelentéséről éppen szavazott a foglalkoztatási szakbizottság, és majd a plenárisra kerül hamarosan ez a jelentés. Szegénység elleni küzdelem, vagy szegénységpolitika, most ezen tovább kell dolgoznunk. Tudjuk, hogy a szegénység politikáért elsősorban a tagállam tagállamok felelősek, de megpróbáljuk arra serkenteni a tagállamokat az európai szemeszter keretében és az európai alapok segítségével is, hogy még többet tegyenek. Több édes időszakra vonatkozóan az, az európai szociális alap több mint 25%-át az inkluzió céljaira használják fel, és a szegénység elleni küzdelemre. A tagállamok benyújtottak olyan programokat, amely eh, nek köszönhetően az ESZA több mint 25%-át fordíthatják majd szegénység elleni küzdelemre. Egymást is ösztönözzük, és különböző iránymutatásokat adunk ki, vagy próbáljuk arra el, segíteni a tagállamokat abban, hogy megfelelő intézkedéseket hozzanak meg. Miért van szükség Európára, és ezt hogyan tudjuk megértetni az emberekkel? Most látjuk, hogy a társadalom, a gazdaságban, a munkavilágában milyen folyamatok zajlanak, globalizáció, technológiai forradalom, ami messzebb mutat, mint egyfajta evolúció, ez tényleg revolúció, tehát a jövőben nagyon sok mindent kell megtenni tenni, hogy hogyan szervezzük meg a társadalmunkat, a munkát, a gazdaságot. Ezzel kapcsolatban nagyon sokat tennivaló, hogy mindez a saját értékeink mentén történjen, megvédjük egész világon a mi értékeinket, a szolidaritást, és erről nagyon szívesen folytatnék le eszmecserét az összes polgárral, hiszen Európa biztos, hogy nagy hozzáadott értéket testesít meg. Köszönöm. Köszönöm. Kicsit túlléptük már az időt, de még visszaadném a szót. Rövid leszek, Hökmark úr kérdésére szeretnék válaszolni. Definíció szerint a kamatlábak ismét fel fognak menni. Hogy mennyivel, azt nem tudjuk. De fontos, hogy fenntarthatóak legyenek ezek is. Minden esetre nem szabad időt veszteni. A bizottság ezért nem akarja újraindítani sem a strukturális, sem a költségvetési reformokat. Amikor a stabilitás és növekedési paktumról beszélünk, akkor szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy az eurozónában 2010-ben 6% körül volt, most pedig 5% körül van. Ezért mi úgy gondoljuk, hogy egy agregált költségvetési hozzájárulást szeretnénk, és azt, hogy ez ne menjen szembe a stabilitási és növekedési paktummal. A az erőfeszítéseket el kell osztani egyenlően azon országok között, akik részt vesznek. A probléma az, hogy azoknak az országoknak nem lesz mozgásterük, akik szeretnék ezt felhasználni, és azoknak nincs, akiknek pedig szükségük lenne rá. Köszönjük szépen, elnök úr. Most következik a hozzászólók második köre. Mind a, mindannyian másfél percet kapnak. Ribiero asszony lesz az első, a néppárt és az Ample részéről. Köszönöm szépen, biztosok, köszönöm, hogy eljöttek hozzánk azzal szeretném kezdeni, hogy köszönetet mondok a bizottságnak, hiszen nagyon jelentős volt az előrelépés a 2017-es éves növekedési jelentésen. Azt gondolom, hogy a szemeszter most már jobban működik, a parlamentet jobban bevonják a folyamatba, mint 2014-ben a ciklus kezdetén, és most jobb az egyensúly a gazdaság és a szociális dimenziók között is. Folytatnunk kell az olyan politikák létrehozását, amelyek révén a polgárok valóban úgy érzik, hogy elvégezzük a munkánkat. A polgároknak úgy kell érezniük, hogy az európai intézmények az ő életkörülmények javításán munkálkodnak. Ugyanabban az irányban kell továbbra is dolgoznunk, gondoskodnunk kell arról, hogy egyensúly álljon fenn a szociális, munkaügyi, illetve a gazdasági megfontolások között. Ezt az egyensúlyt az európai szemeszter összes szakaszában éreztetni kell, különösen a tanács munkája során. A tanácsnak folyton azt kell ismételgetnünk, hogy az EBSCO tanács munkájában is meg kell jelenni ezeknek a szempontoknak. Meg szeretném kérni a bizottságot arra, hogy folytassa továbbra is az erőfeszítéseit a jobb párbeszéd elősegítésére, és hogy jobban együtt tudjunk működni a szociális partnerekkel, mind Európa, mind pedig nemzeti szinten. Ez fontos előfeltétele számunkra annak, hogy jobb szakpolitikákat alkossunk. És egy konkrét kérdésem lenne a bizottsághoz. Idén a bizottság a beruházásnak szenteli a figyelmét, ugyanis csak ez indíthatja be a növekedést. De itt van egy határvidék, amelyet fontos, hogy megértsünk. Tudnunk kell, hogy mi történt nemrég Spanyolországban és Portugáliában, hol van a határ a beruházásnak tekinthető beruházás és a túlzott eladósodás között. Ha a beruházás olyan fontos a növekedés szempontjából, akkor meg kell kérdeznünk, hogy az adósság vajon nem sodorja el veszélybe az egész európai szociális modellt. Kérek mindenkit, hogy tartsa be az időkereteket, különben nem érünk a végére. Pedro Pereira következik az szocialisták nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is üdvözlöm körünkben a biztosokat. A legfontosabb újdonság a 2017-re vonatkozó javaslatokban kétségkívül az az ajánlás, amely egy mérsékelten pozitív költségvetési álláspontot vár el. Szeretném egyértelművé tenni, hogy a szocialista frakció teljes melszélességgel támogatja az Európai Bizottságnak ezt az új iránymutatását. Sajnálattal nyugtáztuk ugyanakkor, hogy ezt meglehetős vonakodással fogadják éppen azok az államok, amelyeknek költségvetési szempontból a legnagyobb mozgásterük van, és az eurócsoport is általánosságban. Az eurozóna 2017-ben. A bizottság szemében nem a megfelelő politikákat fogja folytatni. Mérsékelten pozitív és expanzív megközelítés helyett a költségvetési megszorítások felé haladunk. Tehát a kérdésem az, hogy mit fog a bizottság tenni a széles körű politikai konszenzus építése érdekében hogyan fogja a bizottság elérni, hogy a mérsékelten expanzív költségvetési álláspont létrejöjjön. A legfontosabbak itt a szabályok. A bizottság felismerte, hogy a szabályok ellentmondanak egymásnak, ami megakadályozza azt, hogy az államok megfelelő költségvetési politikát alkossanak. Hogyan tudjuk ezt a helyzetet feloldani? Szándékában áll a bizottságnak, hogy bármilyen kezdeményezéssel módosítsa a költségvetési szakpolitikára vonatkozó szabályokat, hogy a megfelelő politikát alkothassuk az eurozónában. Euh, Bocsánat, elnézést nem hallottam. Megpróbálok gyorsan beszélni, főként foglalkoztatás ügyében. A struktúrás reformokról beszélt Tyson asszony. Mire gondolunk itt? Például a munkaerőpiacon azt látjuk, hogy egyre eh, nagyobb rugalmasság, egyre nagyobb kiszolgáltatosság, a szociális párbeszéd hiánya, ez jellemző, a, a tárgyalásos bérmegállapodások is eh, eh, egyre csökkenek, tehát elszegényednek a munkavállalók, miközben neki kellene ugye a jólétet generálnak a növekedés generálásán keresztül. Második strukturális reform, a nyugdíjak terén elmondta, hogy a nyugdíjakat a várható tartamhoz kell valahogy kapcsolni, és hát soha nem volt ilyen alacsony a foglalkoztatottság, akkor ezt hogyan tudjuk valahogy befaktorálni ebbe? A magán eh, pillér, magán nyugdíj pillér főként a nők esetében eh, a legkiszámíthatatlanabb. A munkaerőpiachoz való hozzáférés, a magán és a élet és a munka összeegyeztethetősége is szóba jön itt, hogyha a munkaerőpiacon valóban a nők részvételt javítani akarjuk, akkor ezt is valahogy meg kell oldani. Tyson asszony a globalizációról is beszélt. A jelentésében az Európai Bizottság azt mondja, hogy nemzetközi kereskedelem az export rengeteg új munkahelyet teremtett, hányat vesztettünk például a textil, az acéliparban, hogy csak kettőt említsek, a globalizáció egyre terjedőben, és Persze vannak a globalizációnak is nyertesei, de vannak vesztesei, és a veszteseket nem segítjük, támogatjuk eléggé. Köszönjük. Bent Lüke az egyszer frakció nevében. Ja, eh, vielen Dank. Köszönöm szépen, németül fogok felszólalni. Tyson asszonyhoz intézem a kérdésemet. Tyson asszony, ön beszélt a menekültek és migránsok integrációjának a problémájáról is a Következőt kérdezem öntől. A bizottság időközben, tehát körülbelül egy éve, tudja már, hogy körülbelül hányan, milyen képzettséggel érkeztek hozzánk. Vizsgálta a bizottság, hogy a munkaerőpiacok piacon mennyire integrálhatók azok az emberek, akik vélhetőleg alacsony képzettséggel érkeztek hozzánk. Az Európai Unióban a munkaerőpiac melyik részén látja a legnagyobb lehetőségeket ezen emberek számára az építőiparban, mezőgazdaságban, vagy valamilyen szolgáltatást tudnának nyújtani, vagy betanított munkásként, vagy valamilyen kéz kézi, fizikai munkát végezve képzelhető az ő foglalkoztatásuk. Hogyha nem vizsgálták ezt, akkor azt szeretném megkérdezni, hogy miért nem. Ugyanis eh, a menekültek és eh, migránsok szétosztása az Európai Unióban igazából eh, nincs összhangban a munkaerőpiac igényeivel hogyha a helyzet az, hogy a menekültek és migránsok szétosztása nem felel meg igazából a munkaerőpiaci struktúráknak, akkor hogyan lehet biztosítani ezeknek az embereknek a szabad mozgását, hogy esetleg elmehessenek oda, ahol van lehetőségük arra, hogy munkát találjanak. És végül azt szeretném még megkérdezni, hogy mi a bizottság véleménye a minimál bérről. Ezt az integrációt akadályozó dolognak tekinti -e, vagy pedig a, úgy gondolja, hogy ez a belső munkaerő védelmét szolgálja? átadom a szót akkor a biztosoknak, és kérem, hogy három és fél percben próbálják sűríteni a válaszokat. Köszönöm szépen! Mindenek előtt azokra a kérdésekre válaszolnék, amelyek a költségvetési politikával, szabályokkal fügtek össze, illetve a beruházásokkal kapcsolatos kérdésekre is szeretnék válaszolni. Tehát először is, mi a fiskális politikánk? A, az eurócsoport júliusi következtetéseiben azt mondtuk ki, hogy az agregált fiskális kurzus semleges, az nagyjából megfelelő, és erre a kérdésre majd általában is kitértünk. A javaslatunkban, amely az európai szemeszter kapcsán késül, készül. A stabilitási és növekedési paktum kapcsán a bizottság tavaly már készített egy elemzést a stabilitási és növekedési paktum működéséről, a szabályokról, hogy ez mennyire rugalmas, a jelenlegi szabályok és a jelenlegi rugalmasság szerintünk megfelelő, ezért nem kívánjuk módosítani a stabilitás és növekedési paktumot, viszont az alkalmazást szeretnénk egyszerűsíteni. Nemrég született egy megállapodás például arról, hogy eh, a kiadási benchmarkokat jobban fogjuk eh, figyelembe venni, amikor összehasonlítjuk a tagállamok teljesítményét beruházások kérdése. Nos, nyilvánvalóan ez prioritás a bizottság számára, itt van a beruházási terv, azután az európai strukturális és beruházási alapok felhasználása, és természetesen a költségvetési fenntarthatóság kérdése, ezt is figyelembe kell venni, hogyha e, túlzott hiánya küzd valamelyik ország, vagy nagyon magas az államadóság szintje, akkor ez nyilvánvalóan nem fenntartható pálya, nincs fenntartható növekedés, fenntartható e, közkiadások, e, költségvetési gazdálkodás nélkül. Vannak rövidtávú növekedési igények és hosszú távú fenntartatósági aggályok és célok. Említette a szociális párbeszéd kérdését. Valóban, mióta hivatalba lépett a bizottság, kihangsúlyozzuk, hogy a szociális partnereket jobban be kell vonni, nemzeti és európai szinten is, az európai szemeszter különböző szakaszaiba. Tyson asszony. Köszönöm, elnök úr. Még rövidebb leszek. Ribeiro asszonynak szeretném megköszönni a kedves szavait, és azt, hogy itt a parlament is értékeli azt, hogy a szemeszterrel kapcsolatos munkánk sokkal szociálisabb lett, ez nagyon tudatosan történt, ebbe az irányba akarunk tovább menni, az epsco az EBSZKO tanácson a miniszterek is ezt leszögezték, hiszen a tanácsban, ugye egyrészt az EBSCO-ban, másrészt pedig a gazdasági miniszterek tanácsában ülnek a ez foglalkoztatásügyi miniszterek. Maria van, eh, na asszony, strukturális reformok, eh, milyen eredményt hoznak, rugalmasság, munkakörülmények, hogy ez végül is elszegényezést okoz. Azt látjuk, hogy csak a változás a munkaerőpiacon, új modellek jelentek meg. Szerintünk eh, nagy az, nagyobb az igény a rugalmasságra, de azt mondjuk, hogy jó, rugalmasságra szükség van, és talán nagyobb rugalmasságra is, de emellett nagyobb biztonság kell, hogy álljon hiszen átmeneteket látunk az emberek életében, amikor át kell állniuk, és hogyha szükségük van az embereknek erre, akkor kell, hogy megfelelő segítséget, tanácsadást kapjanak, amikor valami új vált váltani kell az életükben, vagy más munkát kell vállalniuk. Említették, említett a képviselőasszony azt, hogy visszavontuk az anyagvédelmi irányelvet, de új javaslatokkal fogunk előállni. Jurova kolléganőmmel együtt dolgozunk ezen jövőre, következő évben minden bizonyal erről tovább tudunk majd beszélni. Nyugdíjak a születéskor várható élettartam kialakítása. Itt még lemaradás van, a nyugdíjrendszerek fenntarthatók kell, hogy legyenek, és hát egyre tovább kell dolgoznunk ahhoz, hogy ez így lehessen. Hogy mit teszünk, eh, nos, ennek érdekében meg kell vizsgálni, hogy az emberek eh, nyugdíjas korukban is a eh, korábbi életszínvonalon tudjanak élni az, hogyha kevesebben dolgoznak, az nyilvánvalóan nem, nem lehet egyre több embert akarunk foglalkoztatni a munkaerőpiacon. A migránsok menekültek, erről is elhangzott egy kérdés. Nos, tudjuk, az elmúlt két évben milyen sok embert fogadtunk be, nagyon fontos az ő integrációjuk, hiszen sok menekült hosszú távon is itt fog maradni, és senkinek nem érdeke az, hogy őket kizárjuk, nem. Őket be kell fogadni, integrálni kell, esélyt kell adni a, arra, hogy integrálódjanak a munkaerőpiacon, így tudjuk a legjobban minden területen integrálni őket. Hogy jelenleg mit teszünk, és mit tesznek a tagállamok, hát figyeljük, hogy a munkaerőpiaci változásokkal programokat, és a szemeszter keretében is vizsgáljuk, hogy hogyan változik, alakul a helyzet. Az Európai Szociális Alapban lévő források egyik felhasználási lehetősége a menekültek integrációja, tehát ezeket a pénzeket erre fel lehet használni hogy mit tanácsolunk a tagállamoknak. Active Labor Market Policy, aktív munkaerő eh, piaci politikát, meg kell nézni, hogy milyen készségekkel, képességgel, képesítéssel rendelkeznek, minél gyorsabban eh, átképzést, képzést kell biztosítani a különböző állami foglalkoztatási intézményeknek, nyelvet kell tanulniuk európai szinten, és erre már vannak pénzek, eh, támogatjuk a tagállamokat. Azután a minimumbérre is rákérdezett, Nos, a minimum bért, mint elv fogadható természetesen megfelelő szinten kell ezt belőni, hiszen a versenyképesség is az egyik fontos célunk, ezt nem szabad veszélyeztetni, hogy legyen minimum bér vagy nem, hát ez, és hogy milyen mértékű legyen, ez nem az Európai Bizottság dönt hatásköre, hanem a tagállamoké. Mi arról, ha amelyre szükség van, ajánlásokat kidolgozunk a szemeszter keretében. Köszönöm szépen, Moszkoviszi úr! Köszönöm szépen, továbbra is nagyon röviden, mert alapvetően már kollégák válaszoltak. Az Európai Bizottság továbbra is kitart a harcban, folytatja a harcot annak érdekében, hogy mindenki értse, hogy mennyire fontos uh, sok ezek a kérdések. Még e- ezen év során az eurócsoport még júliusban elkezdte ezen a közös eszmecserét az Európai Bizottság álláspontja kialakult, és alapvetően egy szisztematikus megközelítést alkalmaztunk. Euh, egy átállás folyik, egy, tranzíció, egy átállás, átmeneti időszak, ez világos gazdasági értelemben. Vannak országok, tagállamok, ahol nagyobb a mozgástér, és ezt úgy szeretnénk, hogy pozitív értelemben használják. Sajnálatos mond csak egy-két országot értünk ez alatt, ahol valóban komoly költségvetési mozgástér van erre. Köszönöm. A második részét ennek a zülésnek Marita Ulskog alelnök, társa alelnököm fogja levezetni. Parancsoljon. Köszönöm szépen. A kérdés feltevése következő köre következik. Köröfen egy Nújcen asszony az ALDE frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az ország specifikus ajánlásokkal kapcsolatos a kérdésem, mert az ország specifikus ajánlások végrehajtását illetően 2012-ben csak 12% volt. De már ez is nagyon alacsony volt, ez még rosszabb lett. Hát 2015-ben már csak 4%-ban hajtották végre teljes mértékben. 52%-ot egyáltalán nem, 44%-ot pedig csak részben, részlegesen. A, persze a részlegesen végrehajtott, eh, ez nagyon sok mindent takarhat. Nyilván önök is roppant frusztráltak emiatt. Mit tehetnek annak érdekében, hogy nagyobb arányban hajtsák végre a tagállamok az ország specifikus ajánlásokat. Nagyon úgy tűnik számomra, hogy nagyon nem veszik komolyan ezt a tagállamok, már pedig ez senkinek nem lehet a célja. Gerike úr az ECR frakciótól parancsoljon. Tisztelt, a tisztelt Tyson asszony! A frakcióm nevében azt mutatom, hogy az EKR, a harmadik legerősebb parlamenti frakció támogatja ezt a mágikus háromszöget, beruházások, strukturális reform és felelősségteljes költségvetési politika. Ez örül önök részletesen beszámoltak. Két kérdés hagyd tegyek fel ehhez. Aki körülnéz Európában, az azt látja, hogy nagyon sok akadoznak eh, a strukturális reformok, eh, másodjára kezdték még a strukturális reformokat. Eh, ez vajon jó alap ahhoz, hogy már most az FC kiterjesztéséről, bővítéséről beszéljünk? Vagy talán sokkal inkább a mentesíteni akarják a tagállamokat a strukturális reformok végrehajtása alól? Ez nem kontraproduktív? Egyáltalán reális ez a koncepció? Itt van Olaszország. Az országnak sürgősen pénzre van szüksége, ugyanakkor fontos reformokat elutasítottak egy népszavazáson. Franciaország is, ha megenged ki barátok között, úgy tűnik, hogy aktuálisan nem reformbarát, nem hajlandó a reformokra. Van a bizottságnak egy B-terve, hogyha az öt elnök jelentésében felvázolt gondolat, az európai gazdasági kormányzás végül is kudarcot vallana. A felhoztat eh, jelentésről eh, pedig sokan azt gondolják, hogy ez túlzott beavatkozás a eh, nemzetállamok gazdálkodásába. Köszönöm szépen. Miguel Viegas, Szagué képviseletében három perce van, mert az Econ és az Empl nevében is ön szól. Köszönöm, elnök úr. Annál jobb. Először is valamit tegyünk egy kicsit rendbe. Portugáliában mert a kormányzat politikai egyensúlya megváltozik, megváltozott ez év során, mindent megtettek annak érdekében, illetve mindent, amit tettek, az az ország specifikus ajánlásokkal szembe ment. Növelték a minimálbért, csökkentették a munkavállalásra kapcsolatos közterheket, és érdekes módon javult a hiány helyzet. A gazdasági növekedése beindult. Sokkal jobban állnak a dolgok, mint ahogy azt az MF gondolta, vagy akár a kormány gondolta. Bár a gazdasági növekedés még nem meggyőző és nem elég stabil, de összességében mégiscsak nagyon úgy tűnik, hogy a likvid export, illetve a fogyasztó szokás, illetve a fogy, befőtt fogyasztás mozgatja ezt, körülbelül 150 millió negatívum tapasztalható befektetések tekintetében, hiszen 3,5%-kal csökkentek a beruházások, de a harmadik negyedévben lassult vagy stabilizálódott a csökkenés üteme. Tehát alapvetően hogyan tudunk reagálni erre a helyzetre, mit gondolhatunk erről? A tőkepiac, a Juncker terv, a strukturális reformok, mindezek Azok annak a receptnek a részét képezik, amelyeket ránk erőltettek tíz évig, aztán utána valahogy mégsem hozta meg a kívánt eredményeket. Mit gondoljunk erről? A munkanélküliséggel kapcsolatban a fiatalok körében 30%-os a munkanélküliség aránya. Milyen eh, megoldást találhatunk eh, erre? Európa szerte bevezetett strukturális reformok, mindenki tudja, hogy eh, milyen eredményeket hoztak, vagy leginkább nem hoztak. A fiatalok manapság nagyon annak, vannak, annak ki vannak téve annak a veszélynek, hogy, hogy szegénységbe süllyednek, munkát nem képesek találni, a szegénységi küszöböt sem tudják megugorni. Nagy, nagyon sok olyan munkáról van, akinek ugyan van munkahelye, mégis a szegénységi küszöbön, vagy annak környékén tengeti életét. Hogyan tudunk ezen valahogy javítani? Köszönöm, Dombrovszki szónak adom meg először a válaszadás lehetőségét. Köszönöm. Kezdjük először is az ország specifikus ajánlások végrehajtásának alacsony szintjével valóban aggaszt bennünket az, hogy uh, alacsony mértékben, kismértékben hajtják ezeket sajnálatos módon végre a tagállamok. Ugyanakkor hogy tudunk a végrehajtáson javítani? Úgy érezzük, hogy ennek az eszköze a párbeszéd az érintettekkel, beleértve a szociális partnereket. Ország specifikus ajánlások. A neve is mutatja, hogy ez ajánlás nem diktátum Brüsszelből, segíteni próbáljuk a gazdasági növekedést ezzel alapvetően, és a tagállamok jól felfogott érdeke az, hogy ezeket az ajánlásokat végrehajtsák. Mi csak segíteni tudunk, de nem tudjuk ezt megtenni a tagállamok helyett. Hogyan tudunk még ezen javítani? Az európai strukturális és beruházási alapokkal például az európai szociális alapot is felhasználhatjuk erre, illetve a strukturális reformok és a, az ehhez kapcsolódó intézkedések segíthetnek ebben. Lássuk most a gazdaságpolitikai prioritásokat, fiskálisan felelős költségvetési politika, illetve a reformok végrehajtása, reform erőfeszítések. Nos, valóban ezeket valahogy javítani kell. Egyes országokat említett, konkrétan Olaszországot, Franciaországot el kell mondani, hogy ezen országokban is igen komoly erőfeszítéseket tettek, a szolgáltatási piac hatékonyságának javítását is megpróbálták elérni, bár a reformjavaslatok egy része elutasításra került. Mégis láttuk azt, hogy megpróbálták végrehajtani ezeket. Ami az öt elnök jelentését illeti, az Európai Bizottság tervezi hogy márciusban egy fehér könyvet ad közre, arra vonatkozóan, hogy az öt elnök jelentését hogyan lehet átültetni a gyakorlatban, illetve a második szakaszt hogyan tudjuk elkezdeni. Az első szakasz az ajánlásait már át, elkezdtük átültetni egy gyakorlatba, a társjogalkotókkal együtt, az Európai Fiskális Tanács felállítása folyik, a Nemzeti Termelékenységi Tanács felállítására is majd sor kerül a Bank Unió keretében. Az Európai Bizottság a közelmódban egyébként ezzel kapcsolatban benyújtott már egy javaslatot, tehát ezek már ez a folyamat már elindult. Portugáliával kapcsolatban az a GDP 130%-a rúg a államadóság, a fiskális teljesítmény ügyében így tehát körültekintenek kell lennünk. A költségvetési hiány csökkenőben van, 2,7%-a lesz a GDP-nek a hiány ebben az évben. A jövő évben még tovább csökkenhet ez ugyanakkor. A tanács ajánlásait még így sem tartják, ezért érezzük úgy, hogy fennáll a veszély annak, hogy nem teljesíti a kitűző célokat, ami a növekedési ö, rátát illeti, mint hogyha a növekedés lassulóban lenne, és az uniós átlag alatt marad elég nagy mértékben. Köszönöm, Tyson asszony. Köszönöm, elnök úr. Először is azt gondolom, hogy a kollégám már sok kérdést megválaszolt. Portugália kérdésére szeretnék reagálni. Portugáliában az átlagnál magasabb a munkanélküliség, ez igaz, de ez 2015. októberében 10,8% volt, tavaly még 14%, és 28,4% volt idén októberben, az előző októberi, tehát 2005-i 35%-ról ment lennyire a fiatalok körében mért munkanélküliség. És nyilvánvalóan sikerül majd tovább csökkenteni a fiatalok munkanélküliségi arányát. Ön más tényezőkről is beszélt, fiataloknál fontos, hogy tovább tanuljanak, az upskilling, vagy hogy új tanulmányokba kezdjenek. Azt látjuk, hogy több mint 40 ezer fiatal vett részt az ifjúsági garancia programjaiban, amely, illetve az ifjúsági garancia különböző finanszírozásával működő programokban, hiszen ez a 28%-os fiatalok körében mért munkanélküliség, ez nyilván túl magas, de hát Európában is 20% fölötti ez az arány, még sok erőfeszítést teszünk, hogy ez tovább csökkenjen. Moszkovici úr. Csak Portugáliáról tényleg egy szót. Valóban igaz, hogy úgy gondoltuk, hogy Portugália esetben az említett okoknál fogva fenelveszi a nem teheti a célokat. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy hogyha valóban megerősítik ezeknek a számoknak a korrektségét, akkor kiegészítő intézkedéseket fogunk javasolni, még akkor is, hogyha az erőfeszítéseket persze folytatni kell. Az első jelek Portugáliából érkezőleg mindenképpen biztatóak, ezt én magam is megerősíthetem, még hogyha marad is tenni való. Köszönjük. A kérdések negyedik köre. Hozzászólónként másfél perc. Zdanoka eh, asszony a zöldek nevében az első parancsoljon. Köszönöm szépen, én is eh, köszönöm a biztosoknak, hogy pozitív eredményekről számoltak be. Lassan, de biztosan javulnak a dolgok a munkaerőpiacon, de a legszegényebb régiók, és én egy ilyen régiót képviselek itt, eh, élvezik legkevésbé ennek az előnyeit. A szegénység közben, a szegénységben élők aránya közben folyamatosan nő. Az önök által bemutatott szöveg ből csak az derül ki, hogy milyen intézkedéseket kellene tenni. Semmi újdonságot nem látok, minden régi kerékvágásban, minden a régi megszokott rendszerint. Vannak ugyan bizonyos új javaslatok, a jóléti állam megmodernizálása, ezen mit értsünk? Talán a különböző szociális juttatásokat annyira csökkenteni kell, hogy a munkanélkülek bármit elfogadjanak? Erre gondolnak? Az is lehet. Egy konkrét kérdésem lenne Tyson biztos asszonyhoz, mert előadónk Janet Tum kérdésére a minimális szociális színvonal kapcsolatban nem válaszolt. Tehát kérdésem a következő, egy keretirányelv javaslatot mikor tesznek le a minimálbérrel kapcsolatban? Köszönöm. Az EFDD frakció nevében egy asszony. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos sok. Először is szeretnék Gerike úrnak köszönetet mondani, aki utalt Olaszországra és arra, hogy milyen eh, eh, milyen csodálatos eredményt értünk el a múlt vasárnap, amikor is a lakosság 60%-a eh, hozzájött ahhoz, hogy megmentsük a, az alkotmányt 68 év után is. Köszönöm mindenkinek. Azt hiszem, hogy megmutatta Olaszország, hogy egyértelmű a politikai szándék, e, és köszönöm, hogy megadták a lehetőséget e, az emberek arra, hogy újra majd a választás után megfelelően szavazzunk. Könnyű e, itt magunk között erről, ezekről a kérdésekről beszélni persze. Ma este, amiket elmondtak, miért nem mondják el annak az európai 22 millió európainak, akik a szegénységi küszöb alatt élnek, és akik a társadalmi kirekesztés veszélyével kell, hogy szembenézzenek. Ha ezt a fantasztikus európai projektet el tudják magyarázni nekik, ahol minden szép és jó, ahol gazdasági fellendülésről beszélnek, vajon mit mondanak majd ezek az emberek, amikor elmondják majd nekik, az embereknek, hogy mennyire minden szép és jó azt hiszem ehhez kellene az igazi bátorság, hogy elmenjenek a helyi szintre, és az emberek szemébe mondják mindezt. Valószínűleg ámulva hallgatnák önöket az emberek. Itt az ideje, hogy megtapasztalják az önök is a valóságot, ez azt hiszem, hogy mindenki számára nagyon felpesdítő lenne, igazi megoldásokat kell adnunk az európai problémájára, ezt várják tőlünk, főként azok, akik szegénységben élnek. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nem nagyon van időm arra, hogy részletekbe menjek, de úgy tűnik számomra, hogy az Európai Bizottság végre felfedezte, hogy az euró övezetben mekkora különbségek vannak. Itt van például Németország vagy Hollandia kereskedelmi többletének a problémája. Fél százalék, 50 milliárd erre tettek javaslatot, de Németország és Hollandia nem akarják ezt elfogadni, egyértelmű politikai okoknál fogva. Ugyanakkor technikai szemszögből nézve ennek megvan a, teljesen az értelme, mert hiszen a többlet alapvetően olyas valami, amit megfelelően kezelni kell. Azt hiszem, hogy ezen a téren proaktívabbnak kell lenni. Az Európai Bizottság tudja nyíltan vállalni mindezt, mivel Németország alapvetően ezzel nem ért egyet. A túlzott államháztartási egyensúlytalanság esetében is lehet folyamatot kezdeményezni, eljárást kezdeményezni egy tagállam ellen, nem csak hiány, hanem többlet esetén is. Ez okozza az euróövezet instabilitását, ugyanis kedves német barátaim. Úgyhogy csak most beszélnek erről nyilvánosan az emberek. Jó lenne, hogyha az Európai Bizottság is egyértelmű álláspontra helyezkedne ez ügyben. Sven Gigoldnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Először is tragikusnak találom azt, amit mondanak, ugyanis egyfelől az ajánlások, amelyeket a bizottság tett a tagállamoknak az éves növekedési jelentés keretében is, e, nagyon sok e, jó javaslatot tartalmaznak, még akkor is, hogyha sajnálatosnak tartom, hogy az ország specifikus ajánlásokban a fenntartható átmenet törlésre került, ellentétben a korábbi évek verzióival. De a valódi tragédia szerintem az, hogy annak ellenére, hogy ahogy Hökmark úr is mondta, igen, lassú a haladás, legalábbis a monetáris politikai szempontjából, önök nem tudják, vagy nem akarják kimondani, hogy mennyire kiábrándítóan lassan haladnak a reformok. Tehát ha megfigyeljük azt, amit kollégám mondott az országspecifikus ajánlásokról, azoknak a végrehajtási aránya nagyon alacsony, és 2012 óta ez még tovább zuhant. Dombrovskis biztos, ez nem csak a teljes végrehajtásra igaz, hanem a bizonyos mértékű haladásra is. Tehát egyre szélesebb körű a tudatlanság a bizottság ajánlásaival kapcsolatban. A költségvetési hozzáállásról nagyon merész javaslatot tettek, de ezt többé-kevésbé közvetlenül elutasította mindenki. A kérdésem tehát az lenne, hogy mi az önök szándéka, mit terveznek tenni a tagállamok reakciójának a javítására. Mi az önök stratégiája? Végül pedig egy komoly választ szeretnék kapni Hökmark úr kérdésére, vagyis arra, hogy az, át, az önök által üdvözölt fejlemények az önök makrogazdasági modelljeiben csak amiatt történnek, hogy expanzív gazdaságpolitikát vezetett be az Európai Központi Bank. Tudnak részletes számokkal szolgálni arra vonatkozóan, hogy a fejlődés mekkora része tudható be az Európai Központi Banknak szemben a többi intézkedéssel? Tudnak nekünk releváns adatokkal szolgálni? meg tudja ígérni ön cserébe azt, hogy nem fog ilyen sokáig beszélni? Ugyanis nem jutunk a lista végére, hogyha mindenki fegyelmezetlen. Most Barbara Kappel következik. Köszönöm ennek azt, hogy megpróbálom betartani az időkeretet. Két kérdésem van Dobrovskis biztoshoz. Strukturális reformokkal, illetve a beruházások serkentésével kapcsolatban, ugye ez a gazdaságpolitika híres háromszöge, arany háromszöge. Elmondta, hogy néhány éve mérsékelt növekedés tanúi vagyunk, csökken a munkanélkülés és az államadóság, a 2% körüli alatti a költségvetési hiány, és mondtam, az államadóság is csökken. A bizottság őszi prognózisával ez egybevág, és igaza van, hogy végül is ez még mindig nem elég. Az egyik legfontosabb tényező az Európai Központi Bank monetáris politikája, különösen az alacsony kamatok politikája. Sok szakértő azt mondja, hogy az EKB monetáris politikája oda vezet, hogy az unió tagállamai számára kevés az ösztönző a strukturális reformok végrehajtására, hiszen ott van ez a finanszírozás az EKB részéről, és csütört körökön is megerősítették a szakértők, hogy az egyéves kötvények nagyon alacsony kamata milyen hatásokkal bír. A vállalatok hozzájutnak a likviditáshoz, de azért de vannak gyenge pontok, és a három, harmadik legnagyobb olasz bank visszaállamosításáról kapcsolatban mit gondolnak, hiszen most mindenki erről beszél. Köszönöm, Dombrovskis, Dombrovskis biztos úr. Köszönöm szépen a kérdéseket. Tehát még egyszer az ország specifikus ajánlások végrehajtása. A kérdés, a bizottság is agályosnak tartja ezt. Megpróbáltam rávilágítani arra, hogy hogyan működünk együtt a tagállamokkal, annak érdekében, hogy javuljon a helyzet, javítjuk a koordinációt, a rendelkezésre álló források jobb felhasználását akarjuk, ugye az Európai Szociális Alap, az EFSI, azután a többi finanszírozási lehetőség, amelyeket az ország specifikus ajánlások, felkínálnak a reformok végrehajtását segítendő a nemzeti reformprogramokat elkészítik a tagállamok, és e, fontos ezekben kiemelni a szociális partnerek bevonását, Tisztában kell lenni a kihívásokkal, és biztosak lehetünk abban, hogy a nemzeti reformprogramokban felvázolt e, válaszokat nem egy minisztériumi osztály vagy osztály készíti, hanem ezek valóban a tagállamok politikáját testesítik meg hogy van-e elég releváns adatunk. Nos, e, a természetesen amennyire lehetséges, mindig megpróbálunk releváns, megpróbáljuk releváns adatokkal támasztani a gazdasági elemzésünket. Németország folyófizetési mérleg többletével kapcsolatban hogy mondjam azt, hogy ez itt elég új dolog. A bizottság, illetve nem új dolog, ez már évek óta foglalkozik ezzel a bizottság, hiszen a folyófizetési mérleg hatalmas többlete Németországban, makrogazdasági egyensúlytalanság, és ezért Németország és Hollandia Eh, ellen is eh, eljárás indult eh, makroökonomi egyensúlytalanság miatt. Ezt a többletet beruházásokra kellene fordítani a Németországnak. Az LKB e monetáris politikája, következő kérdés. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy az LKB e monetáris politikájának a célja az infláció. Ezt két százalék alatt akarja tartani az LKB e ez a monetáris politika fő célja. Mi Európai Bizottságként nem kommentálhatjuk ezt, hisz tiszteletbe kell tartani az Európai Központi Bank függetlenségét. De látjuk, hogy jelenleg ez az egyik olyan faktor, ami egyrészt összönzi a gazdaságot, de másrészt a tagállamok fel kell, hogy használják eh, okosan ezt az időt, a monetáris lazítás időszakát arra, hogy elvégezzék a kedvező környezetben a strukturális reformokat említette az olasz bankszektorral kapcsolatos problémákat. Igen, hát szoros kapcsolatban vagyunk az olasz hatóságokkal, és eh, készen állunk megvitatni velük különböző megoldásokat a megfelelő jogi keretek között, de nem tudunk konkrét bankokkal kapcsolatban kommentárokat adni. Teljesen biztos asszony. Köszönöm, elnök asszony. Még röviden szeretnék kitérni a szegénység problémájára. Európában azt látjuk, hogy a szegénység tekintetében nagyon nagyok a különbségek a szegénység szintje a 30 100, 13 a legjobban teljesítő országokban, és 41 százalék a legrosszabban teljesítettben. A kettő között van az átlag, de hát persze minden arány rossz, addig, amíg pozitív tartományban van a, ez a mutató, ez azt jelenti, hogy vannak szegények, ezért mindenképpen vissza kell szorítani a szegénységet hogy mi mit teszünk Európában. Az Európa 2020 tartalmazza a célokat, 2009 és 2012 között a válság időszakában megnőtt a szegénység, szerencsére azóta ismét sikerült ezt csökkenteni, visszacsökkenteni eh, a 2009-es szintre, még egy kicsit magasabb, mint a 2008-as szint, ezen dolgozunk. A célunk a 2020-as cél eh, elérése nem lépünk vissza aktívan szeretnénk hozzájárulni ahhoz, eh, ahogy mondtam, az Európai Szociális Alap eh, segítségével, de nem ez az egyetlen alap. Itt van egyébként körünkben az ESZA eh, raportőre, és még emlékszem, hogy itt a parlamentben is milyen keményen küzdött azért, hogy az Európai Szociális Alap 20%-át, ugye Morán Sátyi asszony a szociális inkluzió céljára fordítsák. A CSRs keretében ajánlásokat adunk a tagállamoknak, és az a 2008-as ajánlásainkban már a szociális kirekesztés elleni lépéseket taglaltuk, minimális jövedelmet kell biztosítani mindenki számára, létezik az európai minimális jövedelem hálózat, és én továbbra is kihangsúlyozom, hogy végül is a szegénység elleni küzdelem elsősorban is mindenek előtt a tagállamok ügye. Mi segítünk nekik, megteremtjük a kereteket, de a tagállamok feladata a szegénység elleni küzdelem, és remélem, hogy ezt az embereknek is világos világosá teszik, mert ugye nem tud Európa minden problémát megoldani a van szociális politikánk, de a biztosítás sem európai kom- kompetencia, nem tudunk itt harmonizálni, nem tudunk minimum jövedelmet, minimum bért harmonizálni, ezek tagállami feladatok, és ezt világosan meg kell fogalmazni, hogy ne Európára mutogassanak, hanem ezt minden szinten együttes közös erőfeszítésekre van szükség. A tagállamoknál vannak a hatáskörök, de az Európai Bizottság szeretné erre motiválni őket arra, hogy a tagállam, és arra serkentjük arra biztatjuk a tagállamokat, és támogatást adunk a politikájukban. Moszkovici biztos. Nem tudok semmit hozzáadni a kollégám kitűnő válaszához. <laughs> Uh, Köszönjük szépen. Akkor az ötödik fordulóra térünk át, és emlékeztetnék mindenkit, hogy másfél percet kapnak, 8 percet kap a válaszra a bizottság. Lenners úr lesz az első, aki a néppártot képviseli. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon rövid leszek, mert már nagyon sok minden elhangzott. Két kérdésre szeretnék koncentrálni. Az első a fiatalok munkanélkülisége. Ahogy Tyson asszony mondta, több mint 4 millió munkanélküli fiatal van jelenleg Európában, és ezt a helyzetet nem tudjuk elfogadni. Egy elveszett generációról beszélhetünk már Európában. Észrevettem a 2017-es éves növekedési jelentésben, hogy a bizottság egy új ifjúsági kezdeményezést fog indítani, és szeretném tudni, hogy ezzel kapcsolatban tudnak-e már valamit mondani, illetve hogy az ifjúsági garancia és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés milyen tanulságait tudják beépíteni a következő kezdeményezésbe. Mert úgy gondolom, hogy végső soron tagállami szinten strukturális reformokkal kell fellépni a munkanélküliség ellen, és ezt tudjuk segíteni európai szinten. És most áttérve a fiatalokra az idősebbekre, ami a nyugdíjakat illeti. A nyugdíjakra már készült zöld könyv, fehér könyv, és nemrég zártuk le az ezzel kapcsolatos értékelést is. Azt gondolom, hogy nagyon egyértelműen kimondtuk mindig, hogy fontos, hogy a jövőben is fenntartható és elégséges nyugdíjak legyenek. A második pillérbe, a kiegészítő nyugdíjrendszerekbe többet szükséges befektetni. Ebből csak néhány létezik Európában, és azon gondolkodtam, hogy a bizottság mit gondol, hogyan tudunk európai szinten több másodlagos pillért létrehozni tagállami szinten. Köszönjük szépen! Balc úr, köszönöm szépen. Én is viszonylag rövid leszek. A szemeszterrel párhuzamosan a, olvastam egy nagyon érdekes tanulmányt, piacgazdaság című tanulmányt, amely szerint persze maradnak különbségek a tagállamok között, és a tagállamok azért implicit módon növelik az államadóságot. Elavultak a szociális rendszerek, nőnek a kiadások, például a menekültválság helyzet miatt is, ezt nem lehetett korábban belekalkulálni a tervezésbe. Németországban például 2020-tól kezdve megnőnek nagyon a kiadások, és ez az adósságot is növelni fogja. Luxemburgban az explicit és az implicit um, adósság um, jelenleg uh, az explicit adóság 22 százalék, Hollandia pedig uh, az összes adósság 300 százalék lesz. A Fiscal Sustainability Report um, tartalma, tehát már nem állja meg uh, a helyét. Ezért kérdezem, hogy miután uh, szerintem eléggé félelmetes uh, az adósságállomány alakulása a korábbi példamutató országokban, és most itt a hatalmas demográfiai változások kapcsán és a nyugdíjak tekintetében nagy reformokra van szükség. Hogyan lehet ehhez szükséges kereteket biztosítani? Maria Joao Rodriguez következő. Köszönöm szépen. Tavaly voltam raportőr az éves növekedési jelentésnek. Ki kell hangsúlyozni, hogy az Európai Parlament ajánlásai és a bizottság által bemutatott mostani jelentés között nagyon sok a kapcsolódási pont. A beruházások, a reformok, de én elsősorban most az euróvezetre vonatkozó ajánlásokkal foglalkoznék. Mi mindig amellett szálltunk síkra, hogy az előrelépés is figyelembe kell venni, és hogy az eurozónát egyentitásnak tekintsük és miután mi egy ilyen gazdasági entitás vagyunk, szervezhetnénk egy másik vitát arról, hogy hogyan törhetnénk meg az eurozónán belül ezt az ördögi kört. Tehát, hogy eh, a eh, fiskális, a gazdasági és a szociális eh, célokat egyszerre tudjuk elérni felfelé mutató szociális-gazdasági konvergenciára van szükség, növelni kell a beruházásokat, de a szociális helyzetet is javítani kell magasabb növekedés mellett, és hogyan lehet megkönnyíteni a fiskális konszolidációt, ugyanis egy az eurozónában Ezek a legfontosabb feladatok. Minden tagállam kell, hogy rendelkezzen a beruházásokhoz szükséges forrásokkal. Dombrovskis biztos. Köszönöm szépen. Az implicit adósságra vonatkozott egy kérdés a demográfiai fejlemények tükrében. Valóban ezt figyelembe kell venni, különösen a hosszú távú fenntarthatóság szempontjából, tehát az egészségügy, nyugdíjrendszer fenntarthatósága szempontjából. Itt már is foglalkozik ezzel az országspecifikus ajánlások rendszere, összekapcsoljuk például a nyugdíj korhatárt a várható élettartammal, és szóban más reformokról is, amelyekkel javítható a nyugdíj és egyéb rendszerek hosszú távú fenntarthatósága. Tehát mi igenis foglalkozunk ezekkel az aggályokkal, korrekciókra is fokozatosan szükség van, tehát a szükséges korrekciókat is elvégezzük, mert nagyon komoly aggályokról van szó, és megfelelő hosszú távú felkészülésre van szükség, hogy ezt helyre lehessen tenni. Eurozónára vonatkozó ajánlások és a felfelé mutató konvergencia, beruházások, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. Ez az egész kérdéskör nagyon sok feladatot ad a bizottságnak, ez is egy nagyon aggályos témakör. A felfelé mutató konvergencia fontos része a gazdasági és monetáris unió kiteljesítésével kapcsolatos politikánknak. Erről készítettünk a második cikk szakaszban egy jelentést. A bizottság mandátumának a második szakaszában is egyre nagyobb figyelmet fordítunk, már idén is az európai szemeszterben a társadalmi egyenlőtlenség csökkentésének, és ugyanígy a éves növekedési jelentésben is. Tyson biztos asszony. Köszönöm. Csak egészen gyorsan. A Youth Initiative, erre kérdezett rá a Lénertz képviselő. Néhány nappal ezelőtt ismertettük ezt, és azt mondtuk, hogy még többet kell tenni a fiatalok érdekében, nem akarjuk, hogy egy egész generáció sokkal kevesebb eséllyel rendelkezzen, mint a korábbi nemzedékek. A fiatal itt az ifjúsági garancia hoz-e eredményt, ezt kérdezte meg. Most csökken ennek hatására a fiatalok munkanélkülisége. Persze itt még további ez években is sokat kell ebbe investálni, beruházni és ezért a költségvetési javaslatokon, amelyeket az időközben a Európai Parlament már jóvá hagyott, azt javasoltuk, hogy egy milliárd euróval növeljük a fiatalok munkanélkülisége elleni programokra szánt összeget, és a, különösen azokban az országokban adunk pénzügyi támogatásra, nagyon magas a munkanélküliség a fiatalok körében. Már korábban úgy elindítottuk a Skills Agendát, ezen a héten újabb konkrét javaslatokat tettünk, például a technikai és szakképzés területén a duális képzési lehetőségeket növelni kell, tehát a tanulás melletti munka, munkahelyen történő képzés, ezt az Erasmus Plus és az Erasmus Pro ágait akarjuk kialakítani az Erasmus programoknak, hogy a szakképzésben résztvevők is részt vehessenek ez az Erasmus típusú csere programokban. Hat év, hónap, illetve egy év közötti időszakról van szó. A szolidaritási testület, amit létrehozunk. Ennek lesz egy önkéntes, illetve egy hivatásos ága. Szociálisan motivált fiatalok kapnak lehetőséget arra, hogy határon a más országokban is ilyen önkéntes munkát vállaljanak. Ebben a szolidaritási testben, így mond, mert a legnagyobb probléma, hogy az első munkai tapasztalatot, munkatapasztalatot megszerezzék a fiatalok, ezért ilyet ezt a szociális hat testben megkaphatják, akár szociális területen, megszerezhetik az ahhoz szükséges készségeket, tudást, amit iskolában nem lehet megtanulni, de ami szükséges ahhoz, hogy munkát találjanak, tehát az első tapasztalatokat is megszerezhetik. E, és a második és a harmadik pillérét is ennek a programnak ki akarjuk alakítani. Szeretnénk, hogyha minél többen élvezhetnék, vagy lehetnének részt az ilyen programokban. Köszönjük, Moszkovici biztos. Köszönöm, Rodriguez asszony kérdésére válaszolnék. Azt vettük észre, hogy vannak olyan nemzetközi szervezetek, mint például a G20, vagy az OECD, hogy csak egy párat említsek, amelyek túl gyengének tartják az Európai Unióban tapasztalható növekedést. Ezért fontos, hogy a növekedés összes motorját beindítsuk. A monetáris politika erre tartósan is képes, A Juncker-féle beruházási terv egy igen kiterjedt és erőteljes program volt, és 2020-ig 100 milliárd eurós beruházást jelent. Ez az oktatásba, az innovációba, általánosságban a humántőkébe folyik majd be. Ennyit tehát a beruházásról. És azt vettük észre, hogy egy valódi költségvetési konszolidáció zajlik ennek az eredményeként. Az agregált költségvetési hozzájárulás ma már emiatt semleges. Fontos, hogy az Európai Unió növekedési potenciáját minél jobban megnöveljük, és ezért van szükség erre a pozitív hozzájárulásra. Ez egy 5,2%-os érték. meg tudjuk-e vajon erősíteni, hogy a költségvetési erősödés valóban kollektív módon következett be. És hogy vannak-e különbségek, vagy egyensúlytalanságok. E- a, a gazdaság és monetáris uniónak pont az lenne a célja, hogy ilyenek ne legyenek. Úgy gondoljuk, hogy bizakodásra adnak okot az első eredmények, a megközelítésünk helyes. És azt gondolom, hogy csak ismételni tudom az Eurócsoport végén a sajtókonferencián elhangzottakat, hogy itt egy átmenetről van szó, és a gazdaságpolitika új pályára fog most átállni. Köszönjük szépen. Hogyha megengedik, akkor az utolsó percet Moráracsi asszonynak adnám meg, aki a szociális alapról beszélt. Talán most is szeretne mondani valamit. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, és elnézést kérek a biztosoktól. Az elnökségi ülés tartott bennünket vissza, ezért érkeztem ennyire későn, de ennek nem az az oka, hogy ne érdekelt volna ez a vita. Szeretnék visszatérni a mindenki által kifejezett közös akaratra, hogy a fiatalok munkanélküliségét szakmai integrációval oldjuk meg. Ma egyrésztről azt látjuk, hogy a fiatalok elvégeznek képzéseket, belépnek a munkaerőpiacra, de ezen kívül figyelnünk kell a kiszolgáltatott népességre, például a nőkre, akiket a válság kirepített a munkaerőpiacról és a vállalkozások igényeit is szem előtt kell tartani. Gondoskodunk kell arról, hogy ez nehogy odáig vezessen, hogy a tagállamok ne változtassák meg a képzések rendszerét. Olyan képzésekről beszélünk, amelyek hosszú idő alatt integrálhatók a munkaerőpiacra. Sokkal erőteljesebben látszik jelenleg a kompetenciák elismerése, ami növeli a mobilitást és gyorsítja a vállalkozások igényeihez való alkalmazkodást. A nagyobb mobilitás, illetve az önéletrajz gazdagítása lehetővé teszi az olyan tapasztalatok elismerését is, amit a munkahelyen kívül szerzett az illető. És ahogy Tyson biztos asszony is mondta, az Európai Szolidaritási Testületben önkéntes munkát végző fiatalok olyan kompetenciákat fognak szerezni, amelyekkel szükséges az, hogy megkapják ezekért az elismerést. És hasonló módon a nők, akik nagyon gyakran önkéntes munkát végeznek szervezetekben, ők is be tudnának jutni a munkaerőpiacra, hogyha az ilyen kompetenciákat elismernék. Azt hiszem, hogy ez fontos, és az Európai Szociális Alap egy jó eszköze ennek az eléréséhez. Köszönöm szépen mindenkinek ezeket a kérdéseket és a válaszokat. Még visszatérünk, de addig is köszönöm a bizottságnak, köszönöm Dombrovski alelnök úrnak, Tyson és Moszkoviszi biztosoknak. Érdekes vitán vagyunk túl. Nagyon egyértelmű tényeket és számszerű adatokat hallottunk, és nagyon erőteljes érvelést hallhattunk eh, egyes képviselőktől. Köszönöm szépen mindenkinek!